akinek ki kellett mennie, az most már távozott, és a és mindenki végigpuszít mindenkit. Nos, kedves kollégák, elkezdenénk a szavazat magyarázatokat, meg kell hallgatnunk a kollégákat, deci pentru recomandare doamna sandra kalniete acordul global de parteneriat și cooperare cu vietnamul Köszönöm. A vietnámi ö, e, témáról Mamikins úr szavazatmagyarázatát hallgatjuk meg. Köszönöm szépen. Erről azt szerettem volna mondani, hogy Európa történelme is megmutatta számunkra, hogy különböző egyezményeket néha módosítani kell. Így volt ez a bővítéssel kapcsolatban. Jelenleg szó. Ami a horvát vietnami kapcsolatokat illeti, hivatalosan ezek már 20 éve léteznek. Van egy állandó képviseletünk, állandó képviselete mindegyik országnak a másikban. Tehát mondom, régi kapcsolat ez. Például a kettős adóztatásra vonatkozó megállapodás is létezik, illetve a diplomáciai vízumot is eltörölték. Miután Horvátország csatlakozott az EU-hoz, ez a keret megállapodás azt gondolom, hogy mindenki javára szolgál majd. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm. Lockpiller jelentésről van szó, Mami Kinszúr parancsoljon. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Gribu teikt, ka Savienības Azt szerettem volna elmondani, hogy a keret megállapodása az EU és Vietnám között fő céljában azt célozza, hogy a közös kapcsolatok dinamikáját növelje, Gazdasági kapcsolatokról van szó, turizmusról, beruházásokról, a közös értékek elismeréséről és tiszteletben tartásáról, emberi jogok tiszteletben tartásáról, és minden olyan egyéb kérdésről, amely alapja a kapcsolatainknak. Vietnám az egyik leggyorsabban növekvő gazdaság Dél-Kelet-Ázsiában és a Csendes-óceáni térségben, tehát a velük való együttműködés az logikus lépés és fontos is. Yes, it works. Működik az. Le kell állnunk azzal, itt ebben a tisztelt házban, hogy kioktatjuk harmadik országokat arról, hogy mit kell csinálniuk, meg mit nem kell csinálniuk. Konkrétan a 33-as bekezdésre gondolok az eredeti tövegben. Vietnámnak elmagyarázzuk azt, hogy milyen vízumrezsimet kellene végrehajtaniuk. Szerintem ez nonsens. Vegyük észre, hogy a harmadik országoknak van a saj, vannak saját demokratikus jogrendszerük, szuverén országok. Ez egy általános kérdés, nem ezzel a konkrét témával kapcsolatos. Sajnos túl gyakran vagyunk ennek itt tanúi. de a mi szellemiségünket akarjuk ráerőltetni másokra, a világ többi részén. Köszönöm. Csak. Polcsák úr. Köszönöm. Én részt vettem a vietnámi anyag vitájában, és a 33-as és 34-es cikkeket újra elolvasva nem látom, hogy miért ne támogathatnánk ezt a megállapodást. A követelések teljesen észszerűek, a 33, 34, 35-ös cikkek egyáltalán nem különlegesek e, ebben a megállapodásban, ezért én e, igennel szavaztam, és e, úgy gondolom, hogy az EU-nak stratégiai kapcsolatokat kell ápolnia dél-kelet Ázsiával a kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése érdekében. Köszönöm szépen. térjünk ki az Európai Gazdaság és Monetáris Unió kiteljesítésére. Jurek úr. Köszönöm szépen. A közös valuta kialakításával előbb-utóbb megjött a pénzügyi válság is, politikai dizintegráció áldozata is voltunk, szerintem vissza kéne vonulni. De sajnos az EU-s politikusok szeretnék felhasználni a válságot saját érdekeik érdekében a tagállami kompetenciákat szép lassan elcsalják, és ezáltal sajnos még mélyebbé válik a válság, ez látható a brit helyzeten is, és ez nem csak, hogy rosszat tesz országainknak, hanem komoly politikai felelősség hiányt is jelent. Szuverenitást kell adni tehát az államoknak. Köszönöm. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Tā saucamā Eiropas semestra sistēmā darbojas jau apmēram. Az úgynevezett európai szemeszter rendszer most már öt éve működik. Ez befolyásolja a politikát, a gazdaságpolitikát, és koordinációt kíván meg a tagállamoktól a nemzeti parlamentek szintjén, és magában foglalja természetesen a végrehajtás ellenőrzését is. Az Európai Bizottság egy nemzetek feletti kontrollt kíván végrehajtani. Meggyőződésünk szerint az Európai Parlamentet is be kell vonni ebbe, és ezt átláthatóbbá kell tenni. Ez szükségessé teszi, hogy az Európai Bizottság a nemzeti parlamentekkel és az Európai Parlamenttel tárgyaljon a fehér könyv kapcsán Pillanatnyilag munka folyik a harmadik és negyedik részen, és támogatni szeretném ezt az irányt. 1990-re szeretnék visszatérni, amikor John Major, az akkori pénzügyminiszter egy európai tanácson egy új koncepciót vetett fel, itt sok új koncepciót jelentette. Akkor az átváltási mechanizmus született meg. Azt mondták, hogy az euró, ez az euró, amihez nem tartoznak pénzjegyek és ér még természetesen. De aztán egyszer csak elkezdett növekedni a munkanélküliség, és több cég ment tönkre, mint bármikor korábban a brit történelem során. Ez megrázta a gazdaságunkat, évekig tartott a talprallás. Nem csatlakoztunk az euróhoz, mert tartottunk attól, hogy olyan következményekkel jár ez, mint számos ország esetében, amely csatlakozott. Major úr azt mondaná, hogy az Európai Unióban kíván maradni Nagy-Britannia, de szerintem rossz döntés. Doamna Zaborska. Zaborska asszony. Köszönöm szépen. Az Európai Unió fontos szerepet ját cikk az, az emberi jogok végrehajtásában az egész világon. Az emberi méltóságról beszélünk, és arról, hogy hogyan tudjuk a migrációs hullámokat leállítani olyan országokból, ahol sérülnek az alapvető emberi jogok. Jó dolog, hogy kiegyensúlyozott szöveg született, és szóba került a halálbüntetés tiltása és a béranyaság tilalma is. Vannak módosítók a szövegben, amelyek túlmennek a parlament hatáskörein. Szomorú dolog, hogy az emberi jogokat felhasználják arra, hogy az abortusz mellett szálljanak síkra, illetőleg az azonos neműek házasságáért. Itt a szubszidiaritást kéne betartani, és ezért nem szavazhattam meg a jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Igen, az emberi jogok fenntartása, védelme az Európai Unió egyik alapvető értéke, elve. Vannak azonban olyan országok, akik önző érdekek alapján alakítják külső kapcsolataikat. Az Európai Uniónak azonban kötelessége és saját jól érdeke, hogy a, az emberi jogok védelmét érvényesítse a külső kapcsolatokban is. Nos, ezt nehéz néha e, összeegyeztetni az adott országok sajátosságaival, történelmi és egyéb kulturális sajátosságaival. Sajnos az emberi jogokat mindenki másképp érti, értelmezi,

egységes hangon kell ilyen témákban felszólalniuk. Egy hangon? Hát szerintem ez szembe megy a nemzetek szuverén jogával, azzal a jogukkal, hogy saját magukkal alakítsák a külpolitikájukat. Éppen ezért egy új fajta menekült fogalom elfogadását javasoljuk. Nem gondoltuk végig, hogy mi lesz ennek a következménye, mégis a nagy többség megszavazta ezt másodszorban. A kvótarendszer a nők számára a politikában és a demokráciában, még hogyha nem is hiszik azt, hogy tényleg lekezelő ilyen kótákat meghatározni, hogyan működhetne ez Európában vagy Európán kívül akár. Teljes nonsens az halál büntetést én magam is ellenzem, mégis azt gondolom, hogy nem a mi dolgunk, hogy másokat kioktassunk, a nemzetállamok saját maguk eldöntsenek ez ügyben. Köszönjük. Cea de-a 20 aniversare a acordului de pace de la Dayton, domnul Mamikins. Igen, a Daytoni megállapodás 20. évfordulójával kapcsolatban következik Mamikins úr a Daytoni béke megállapodást 20 éve írták alá, most ünnepeljük ennek a 20. évfordulóját, és a Balkánra úgy láthatjuk, hogy békét hozott, újra gondolhatták a társadalmukat ezek az országok, de sajnálatos módon a konszenzus elve, amely a Daytoni megállapodás alapját képezte, az etnikai megosztottság és szegregáció problémáit a Nyugat-Balkánon nem szüntette meg. A régió továbbra is megosztott, a szomszédos országok továbbra sem ápolnak túl jó kapcsolatokat mindig, akár egy országon belüli megosztottságról is beszélhetünk sokszor. A Republika Szerbszka ennek azt hiszem iskola példája. Szerintem még bőven akad javítani való a helyzeten ebben a régióban. Köszönjük. Folytassuk a Valero jelentéssel. Fegyverkivitel témájában, Mikinsz úr kap megint csak szót. Köszönöm, elnök úr. Egy jogilag kötelező érvényű rendszerről beszélünk. A fegyver a partnereinkkel témájában, hiszen vannak olyan uniós tagállamok, amelyek óriási forgalmat, kereskedelmet folytatnak fegyverekben. Óriási, óriási értékben, több százmillió euró értékben exportált Európa fegyvereket

szabadalmak és növényfajta oltalmak témája. Eh, Mamikin Szúria szó. Köszönöm szépen. 17 éve van hatályban ez az irányelv, és eh, a növényekről, eh, gyümölcsökről van szó, zöldségekről, és ezek is a szabadalmi rendszer részei. Nagyon fontos, hogy ezt a rendszert alkalmazzuk. Számos területen ez hasznos, de ebben az esetben nem igazán szerencsés. 2015 márciusában az Európai Szabadalmi Hivatal döntést hozott, amely brokkolik esetében kijelentette, hogy szabadalmi védelem alá helyezhető ez a növény. Ez nem sérti az irányelvet szellemét. Ez precedenst jelenthet a jövőben is a zöldséges és gyümölcsök esetében. Ezért aztán politikailag fel kell lépnünk, és ki kell vizsgálni ezt a konkrét, meg kell vizsgálni ezt az anyagot. Hárkin, kolléganő, nagyon örültem annak, hogy támogathattam ezt az állásfoglalást, mert ez egy olyan téma, hogy megnézhetjük, mit is jelent valójában a nemesítők privilégiuma joga, és azt jelenti, hogy hozzáférhetővé kell tenni a termesztők számára ezeket az anyagokat. Ez vonatkozik valamennyi fajtára. Biztosítanunk kell, hogy megőrizzük a sokszínűséget a fajták körében, méghozzá szabadalmak nélkül mindenki tenyészthessen, termeszthessen különböző anyagokat, mindegy, hogy kis és középvállalat vagy saját kertészet. Ezért teljes mértékben támogatom a felszólítást a bizottság irányába, hogy vizsgálja felül az értelmezést, a 9844-es rendelet kapcsán, és nézzük meg, hogy hogyan tudjuk alapvető biológiai folyamatok és eljárások kapcsán ezt a szabadalmat megszüntetni. Igenis élnünk kell a lehetőséggel, hogy privilégium legyen a termesztőknek, és elégedetlen és csalódott voltam, hogy az eddigiekben ezt nem vették figyelembe. Egyébként pedig azt hiszem egy jó állásfoglalást született. A burundi helyzetről van szó. A következő pontban Mamikins képviselő. Köszönöm szépen. Számos oknál fogva az afrikai országok azok, amelyek visszaszerezve a függetlenségüket, még mindig nehézségekbe ütköznek, amikor hatékony állami struktúrákat kell kialakítaniuk. Szenvednek a szegénységtől, az emberi jogi sérelmektől, stb. Számos ország sikeresebb ezen a területen, a problémák megoldásában. Burundi az egyik legsúlyosabb helyzetben lévő ország ezen a területen. Hosszú ideje annak, hogy visszaszerezte a függetlenségét, ennek ellenére a genocidium, a polgárháborúk, az etnikai, etnikai tisztogatás, a nagyon gyenge egészségügyi helyzet, az oktatási helyzet fejletlensége mind egy alulfejlett államhoz és egy mély válsághoz vezettek. Ez nem lehet összhangban a mi európai sztenderdjeinkkel. Köszönöm. Az utolsó jelentés következik a mai napon. A, a Virunga Nemzeti Park védelme. Mami Kinszor. Köszönöm szépen. A említett nemzeti Virunga Nemzeti Park az egyik legrégebbi ilyen jellegű park az afrikai kontinens biodiverzitás egyik legfontosabb őrzője állat és növényfajok esetében. Az UNESCO a világörökség részévé is tette, viszont az utóbbi időben egy folyamatosan veszélybe került. A helyi kormány olajkitermelő koncesziókat is adott egyes cégeknek. Közép-afrikai régiók a környéken ezért aztán érintve vannak, és hát látni kell, hogy súlyos, véres konfliktusok is kitörtek a környéken. Azt gondolom, hogy az erőszak folytatódik, Időközben már 140 rangert, parkőrt öltek meg az utóbbi időben. Igenis az Európai Parlamentként feladatunk az, hogy igyekezzünk megőrizni, támogatni a Virunga Nemzeti Parkot, hisz az UNESCO világörökségről van szó. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk ezt a szavazatmagyarázati részt. A az állásfoglalásokat, hogyha nincsen ellevetés, akkor tovább küldjük azoknak a személyeknek, akik